Uh, Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! Azt hiszem, hogy elkezdhetjük, és külön szeretném köszönteni a szocialista frakciós kollégákat. Egyelőre csak ők csatlakoztak hozzám, ezért külön elismerés jár nekik gondolom, hogy a többi frakció is ehhez csatlakozik majd, nekik is itt kellene lenniük. Tehát eh, üdvözlök mindenkit! A mai délutáni és holnap délelőtti ülésünkön röviden áttekintjük, hogy hogyan változott a napi rend, de külön szeretném üdvözölni azokat is, akik az ülésünket eh, interneten követik nyomon ebben a furcsa teremben. Egyébként itt van hely a meghívottaknak is, igyekszünk majd minden tőlünk telhetőt elkövetni. Tehát a napi rendünk a két, követ, elkövetkező két napban az egyetlen egy változás a következő. A holnapi szavazáson a Dillán féle jelentés, a Mayer féle jelentés elé kerül ez a holnap délelőtti változás. A szavazás egyébként holnap 10 órakor kezdődik, és egy nagyon fontos prezentációnk lesz a Taxud főigazgatóságtól, ami a vám eh, visszaéléseket, szankciókat illeti. Gebhardt asszony együtt működik a szocialista és a néppárti kollégával, és feltetőleg ebből egy állásfoglalás fog születni. Ez gyakorlatilag a folyamat kezdete, nagyon fontos. Zelinski úr a taxuttól is ide jön és beszámol a javaslatukról. És még holnap a szavazás keretében egy új tételünk lesz, egy a közművekre vonatkozó javaslat korregenduma, kiigazítása, néhány mellékletre történő utalás és szövegbeli módosítás is napirendünkön fog szerepelni, tehát ez tartalma, a tartalmat nem érinti, ha ez így rendben van, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. És még szeretnék emlékeztetni arra is, hogy az összes dokumentumunk az e-meeting platformon rendelkezésre áll, hozzáférhető, tehát akik iPad-et használnak, a dokumentumokat kinyomtatás nélkül ott követhetik nyomon. Remélem, hogy minél többen választják ezt a megoldást. Nem lesz newsletter erre a hétre vonatkozóan, majd csak a jövő héten, és mielőtt a lényegi kérdésekre rátérünk, a január 9-i ülésünk jegyzőkönyve is elkészült, és amennyiben nem érkeznek ellenvetések, az ülés végéig elfogadottnak tekintjük. És mielőtt rátérünk, Correira de Campos professzor jelentésére szeretnék a három oldalú megállapodás, illetve tárgyalásokról beszámolni. A termékbiztonsági rendeletre vonatkozóan a kollégának mindjárt megadom a szót, hogy milyen előrelépések történtek. Colin Langen jelentéstevő asszony nincs itt, úgyhogy azt hiszem én nekem kell röviden összefoglalni, hogy az a közbeszerzésekkel kapcsolatos elektronikus számlázás területén mi történt. Ez egy viszonylag rövid jogszabály, de nagyon fontos, ami azt Hát, illeti, hogy hogyan halad előre az elektronikus számlázás. Kalinlangen, Langen komoly önkormányzati tapasztalatok alapján dolgozott a javaslaton, és megállapodtunk két trialógust követően, Colin Langen volt a tárgyalófél, holnap egyébként ő is itt lesz, és majd beszámol a megállapodásról az önök jóváhagyását kérve, úgyhogy ma délután ezeket nem részleteznénk, röviden csak annyit, illetve itt van, megérkezett Colin Langen, akkor én itt most meg is állnék, hiszen ő avatottabb erről beszámolni. Ha jól látom, akkor ide raktuk ki a tábláját. Kérem, itt foglaljon helyet. Uh, Tehát mindjárt megadom a szót Colin Langen asszonynak. Uh, röviden csak még szeretném uh, elmondani, hogy milyen előrelépés történt egy másik trialógus kapcsán, a legutóbbi keret jogszabály kapcsán a nyomás magas nyomású berendezésekre vonatkozó jogszabály javaslattal. Ezt visszaküldték hozzánk, és nem volt nagyon egyszerű az ügy, ugyanis a tanács egy sor változást eszközölt, amit nem tudtunk elfogadni. Végül is aztán megállapodás született az irányelvvel kapcsolatosan, és ezt majd szavazásra bocsátjuk, nem tudom, hogy holnap-e, de hamarosan. Tehát lényeg az, hogy megállapodtunk. Colin Langen asszony Mielőtt megérkezett, arról tájékoztattam a kollégákat, hogy milyen előrelépések történtek az elektronikus számlázás kapcsán. A jelentés szerzőjeként kíván-e kiegészítéssel élni. Elnézést, hogy késtem. Természetesen nem hallottam a bevezetőjét. Röviden csak annyit, hogy a trialóguson megállapodtunk, és eh, a jóváhagyásunk is megvan, ezt már bejelentettük, a eh, hatállyal kapcsolatos eh, engedményeket elfogadtuk, néhány részletet is konkretizáltunk, ami az adatvédelmet, a B2B tranzakciókat illeti, és egy új cikkelyel is kiegészült a javaslat, a a 36 hónapos időszak egy tesztelési szakasz lesz. Itt a fogyasztóbaráti megoldások, a költséghatékonyság került tesztelésre, és kompromisszumot is sikerült elfogadni 18 hónappal később, tehát 18 hónapot 6 hónappal meghosszabbítottuk, Eh, a szöveget is elfogadtuk, tehát azt hiszem, hogy eh, kielégítő eredmény született, és eh, köszönjük az elnök úrnak is, ugyanis nagyon keményen küzdött, és sikerült meggyőznie a tanácsot, hogy ezt a kompromisszumot ők is elfogadják. Köszönöm. Hát én csak a szakbizottság útmutatása alapján járok el, de valóban azt hiszem, hogy sikeresek voltunk így közösen az árnyék jelentéstevőkkel. Holnap szavazunk tehát erről. Lezárva a trialógusról történő beszámolót, Saldamoz asszonynak is megadom a szót, hogy a biztonság területén hol állunk. Köszönöm szépen az egész csomagról szeretnék szólni. Dánójában azt szoktuk mondani, hogy ha nincs hír, az jó hír. Ebben az esetben nem kaptunk hírt a tanácstól, de ez azt hiszem, hogy itt most rossz hírnek minősül. Hogy egyértelmű legyek, nem tudtunk megállapodni a tanácssal, a man- és nem is fogunk tudni megállapodni a mandátumunk lejárta előtt, Többször említettük, hogy most azt tervezzük, hogy a plenáris elé visszük a jelentést, és megvitatjuk, hogy mely időpont lenne a legmegfelelő ehhez. Nagyon fontos, hogy kellő idő álljon rendelkezésre a vitákhoz. A legutolsó plenárisra áprilisban kerül sor, és ott már a napirend eléggé zsúfolt tehát ezen dolgozunk, és egyelőre nem tudom megmondani, hogy melyik plenárisra kerül be ez a jelentés. Minden esetre igyekszünk majd egy jó időpontot elérni, és amint megvan az eredmény, majd beszámolok erről. Tehát amint tudom az időpontot, én és Pitikainen kolléga leülünk az árnyékjelentéstevőkkel, és megvitatjuk, hogy hogyan lépjünk tovább esetleg új kompromisszumokat próbálunk kialakítani, vagy módosítani a jelentést. Nyitottak vagyunk. Nyilván a vita előtt, amint tudjuk a plenáris időpontját, tehát ennyi a hír az én részemről. Elnök már korábban is vitatkoztunk erről, és valóban ez egy csalódás számgra, hogy nem történt előrelépés, hiszen már októberben szavaztunk erről a javaslatról, ami pedig a plenárist illeti. Egyelőre tárgyalásban vagyunk a frakciókkal, hogy a végső napirendet kialakítsuk. Ha azt akarjuk biztosítani, hogy megfelelő időpontot kapjunk a vitára, akkor mindenféleképpen tető alá kell hozni a javaslatot. Március lehet még a lehetséges plenáris, illetve a mini plenáris áprilisban. Az áprilisi nagy plenárison számos egyéb intézkedés kerül majd napirendre, és az elnökök konferenciáján múlt héten Strasbourgban már elhangzott, hogy meglehetősen korlátozott idő áll rendelkezésünkre a rengeteg javaslat miatt, tehát igyekszünk még, még egyszer megfelelő időpontot választani, illetve elérni. Formálisan ezt előterjesztjük, és minél előbb lépnünk kell. Köszönöm szépen. És akkor most lépjünk tovább egy jelentés tervezet megvitatására a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segtségnyújtás valamint a vám és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztostása és az e tekintetben a hatóságok és bizottság közötti együttműködés a téma. Rossz kollégát is üdvözlöm, örülök, hogy a néppárt is jelentőséget tulajdonít ennek a témának, Alismétet Schmidtet is üdvözlöm, illetve Ashley Foxot, nagyszerű, nem tudom, a zöldek részéről úgy látom nincs még itt senki, tehát először akkor meghallgatjuk a jelentéstevőt, illetve az árnyék jelentéstevőket, illetve aki még jelentkezik a vitában igen, a bizottság képviselője is itt van, Csenakis, remélem jól ejtem a Zenakis úr. Kanszaktopulos elnézést a görög kiejtésemért. Zenakis úr az Olaf illetékes részlegének a vezetője, úgyhogy önt is majd meghallgatjuk a hozzászólásokat követően. Tehát akkor először a jelentéstevőnek adom meg a szót.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 nem csak ezt kell megvédeni, hanem a pénzügyi érdekeket és a vámügyi együttműködést is. Egy 97-es, az 515-ös rendelet hatályban van, de nagyon sok kiskaput tartalmaz, és ez nagyon sok problémát okoz. Ez meglehetősen aggasztó, ezt a bizottság hatástanulmánya is kimondja. Az árok eredetét nem tudják megállapítani a vámtisztek, illetve hogy ez megfelele a dokumentumok tartalmának. A tranzitrendszert dokumentumvizsgálatok és szemlézések támasztják alá, de ezek korlátozott hatályúak. 2007-ben 107,7 milliónyi veszteséget jelentettek a tagállamok, mint ami a csalásokból származó veszteség, és ez kapcsolódik a szállított áruk hamis leírásához is, illetve megnevezéséhez, de csak egy részét tudja a bizottság feltenni ezeknek a problémáknak, tehát a csalásoknak sokkal nagyobb a mértéke. 12 millió euró a csalások értéke évente, a csalások eh, akár 30 ezer esetben is előfordulhatnak évente az Olaf vizsgálatai szerint. De ezek a vizsgálatok késedelmet szenveznek, szenvednek, akár 3-7 hónapig is eltarthat, mire beszerzik a dokumentumokat. Ez sok veszteséget okoz. 2010-ben a szemvevőszék is végzett egy vizsgálatot, és ebből kiderült, hogy 2074 nyilatkozatból 49 volt hibás, ami azt jelenti, hogy több mint fél millió euró a közvetlen veszteség. Ezek az összegek nem szedhetők be, és nem kerülnek be az Európai Unió költségvetésébe. Nem csak arról van szó, hogy nem lehet beszedni ezeket a tartozásokat, hanem ez tovább ösztönözze, ösztönzi a bűnözőket az ilyesfajta csalásokra. Szeretnénk csökkenteni a bürokráciát és a belső piac biztonságát fokozni fogyasztó védelemmel és megfelelő működéssel, hiszen ezeknek a csalásoknak a kiterjedése olyan, ami arra mutat, hogy Európai Unió szinten és a nemzeti szinten is megfelelő védekezésre van szükség, és hogy a módosítókról beszéljek, én tartalmi módosítókat is benyújtottam. A hatodik például az első cikkel való összhangot kívánja biztosítani. Pontosítottam tehát egy fogalmat, a szolgáltatás nyújtó fogalmát. A hetedik pedig a 16A új szövegre vonatkozik. Ez a bizonyítékok jogi értelmű elfogadását vagy befogadását illeti. Ez a jogbiztonsághoz kapcsolódik. A bizottság ugyanis azt javasolta, hogy a tagállamok fogadják el ezeket a bizonyítékokat. Ezt a lehetőséget ki szeretnénk terjeszteni az úgynevezett spontán bizonyítékszolgáltatásra is a 18A cikkel kapcsolatosan, az adattárházzal kapcsolatosan, és van egy módosítom, jelenleg csak bizonyos típusú konténer szállításokkal foglalkozunk az Európai Unióban, de szeretnénk a jövőben eh, kiterjeszteni ennek a hatáját, eh, vagyis eh, hogy a szárazföldi és a légi szállításra is vonatkozzon mindez, ne csak a konténeres hajón történő szállításra. Azután a 17. cikknél itt az a személyes adatokra nem terjed ki ez a rendelkezés, de mivel az érintettek aggályoknak adtak hangot, úgy vélekedünk, hogy további pontosításra van szükség, egyértelművé kell tenni, hogy az adat tárház ne tartalmazzon személyes adatokat. 22.2 a 18 ával kapcsolatosan a gazdasági szereplőkkel kapcsolatos adatkérés. A tagállami elszámoltathatóságot kell biztosítani a bizottságnak történő adatszolgáltatás tekintetében. Az Európai Bizottság felelős ezeknek a, az adatoknak a védelméért. Két héten belül kell egyébként benyújtani az adatokat, és kiderült, hogy nagyon sok tagállam nem válaszol a kellő időben a bizottság megkereséseire, nem szolgáltat adatot időhiányában vagy adathiányában, ami azt jelenti, hogy ez a folyamat nem tud tovább folytatódni, és két hét után a bizottságnak meg kell adni a lehetőséget, hogy közvetlenül felvegye tagállammal a kapcsolatot, és kérje a bizonyítékot, hogy ez, a, ez az eljárás hathatós és biztonságos legyen. Ez a kéthetes határidő olyas valami, ami azt hivatott biztosítani, hogy nincsen párhuzamosság, de hogyha nincsen válasz, akkor úgy kell értelmezni a hallgatást, hogy az beleegyezés. Ez egyébként egy közvetlen adatkérés a bizottság részéről a gazdasági szereplőkkel kapcsolatosan. Aztán még egy pont, szeretnék rámutatni az angol és holland szövegváltozatban egy problémára, hiszen bizonyos dokumentumokat már lefordítottak. A 22. módosító a következőképpen hangzik. A bizottság a tagállam kérésére, nem pedig a tagállamtól kapott kérésre, ennyit igazítanék ki a szövegben. És azután az 1 l 2-ben és a következő bekezdésben is szöveghibát találtam, hiszen az ott elhelyezett hivatkozás nem pontos. 25. módosító. A tanúsítás a harmadik országokkal kapcsolatosan. A bizottság hatósági dokumentumokat használhat fel harmadik országok által kiadott okiratokat. Úgy gondoljuk, hogy nem kell feltétlenül a harmadik országban helyszíni szemlét végezni, hogyha el lehet kerülni ezt a, ezeket a költségeket, és egy hatékony módszert lehet használni. A 41. cikkel kapcsolatosan a 13. módosító a határidőket taglalja, az információ megtartás, adat nyilvántartás időtartamait. Hogyha a tagállamok nem lépnek időben, akkor ez is késedelemhez vezethez, és a három-öt éves határidőt nem lehet tartani. Hatékony vizsgálatokra van szükség, de csak akkor lehetnek sikeresek a vizsgálatok, hogyha az adatmegőrzésre előírjuk ezt az időszakot. Vannak más területek is, ahol a szöveget egyszerűsíteni kell. Például az kellene, hogy a cél legyen, hogy értelmezhetőbb legyen a rendelet, és ne tartalmazzon folyamatos ismétléseket, például a rendeletre való ismételt hivatkozásokat. Ez nagyon monoton és nagyon repetitív, erre semmi szükség. Február 12-e a mostani hét szerdája tehát a határidő, három eh, napon már csak, remélhetőleg minden eh, megfelelően zajlik, majd is tudunk szavazni áprilisban. Köszönöm. Köszönöm szépen a magyarázatokat. Úgy vélem, mindig nagyon nehéz dolga van az előadónak, amikor már egy meglévő rendeletre beadott módosítókat eh, kell értelmeznie, hiszen ehhez tanulmányoznia kell az eredeti rendeletet is. Köszönöm szépen ezt a sok munkát, most pedig az árnyékrendtéstevők következnek először is rossz úr. Köszönöm, elnök úr. Hogyha megkívánjuk védeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit, illetve a vállalkozásaink pénzügyi érdekeit is, és a fogyasztóink érdekeit, akkor a vámügyi jogszabályok betartását is biztosítani kell, és a vámhatóságok közötti együttműködést elő kell segíteni a bizottságnak, és a tagállami hatóságoknak meg kell adni az eszközöket is arra, hogy megelőzzék a vám csalásokat és a vám bűncselekményeket. Ezért tám mogatom a bizottság javaslatát is, és a jelentéstevő megközelítését is. De talán a legfontosabb kérdések, amelyeket önökkel meg szeretnék osztani, a következők. a szolgáltatóktól kapott adatok adattára tekintetében a 8. és a 16. módosító vonatkozásában biztosítani kell, hogy az érzékeny és fontos adatokat védelem övezi majd, és a tagállami érdekeket is figyelembe veszik. Van néhány módosító például a 19., a 20., a 24. és egyebek is, ahol a módosító az adatvédelemmel kapcsolatos cikkeket módosítja, ezekkel elben egyetértek, hiszen ezek inkább szakmai jellegű változtatások, technikai változtatások, de szeretném, ha a jövőben sem merülnek fel probléma a Liber szakbizottságnál, 22.-23. módosítók, ezek a bizottság lehetőségével foglalkoznak, hogy közvetlenül adatokat gyűjtsön a gazdasági szereplőktől. Ez nagyon kényes kérdés, mert egyrészt szeretnénk megvédeni a fogyasztókat, másrészt viszont ugye ott vannak a vállalkozásaink. A szubszidaritást figyelembe kell vennünk, ez érvényesül-e, hogyha a bizottság beleszólhat a vállalkozásaink életébe. A jelentéstevőnek nagyon érdekes a megközelítése, de a kérdésem továbbra is ez, a fogyasztók érdekeit védi-e mindez. Ami pedig az adattárolási időszak meghosszabbítását illeti a FIDE adatbázis tekintetében a vizsgálati ügyiratok és az adminisztratív vizsgálatok vagy bűnügyi nyomozások esetében. Az előadó által javasolt meghosszabbítás szerintem nem szükséges. A három-öt éves időszak véleményem szerint elég. készen állok arra, hogy De úrral eszmecserét folytassak, illetve a többi kollégával a következő hetekben ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Rossz úr. Smith úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. És nagyon gratulálok a jelentéstevőnek is. Úgy vélem, kiváló munkát végzett, és ahogyan az elnök úr is elmondta, nem volt egyáltalán könnyű dolga ilyen körülmények között. Ráadásul nagyon gyorsan is kellett lépnie, különben nincsen értelme ennek a munkának. Nagyon fontos és nagyon időszerű ez a jelentés, és ráadásul politikailag is nagyon terhelt, hiszen pénzről van szó, és csalásról, és korrupcióról, ha megengedik ennek a szónak a használatát, volt múlt héten is egy jelentés, amely kapcsolatosan Mastem asszony kiadta az Európai Unió első korrupciós jelentését, és az EU átlag nagyon magas a korrupció és a csalás tekintetében 76 százalék ez. Ez mennyire lehetséges? Az Egyesült Királyságban még el tudom képzelni, de a többi ország esetében eh, nagyon csodálkoztam, különösen a magam, eh, még a hazám esetében is. De hát itt állunk, és úgy gondolom, hogy eh, pontosan emiatt nagyon fontos, hogy új utakat találjunk, és meg tudjuk védeni az Európai Unió érdekeit what is the European Union if not a customs union? A kérdésem, mi az Európai Unió, ha nem Vámunió? Innen indult ki az egész projekt. Ebben az értelemben a kedves kolléga is felvetette a szubszidiaritás problémáját. Ez egy olyan sárgalap, amit napról napra felemel a bíró, de nem kell, hogy visszaéljünk ezzel a jelszóval. Az Európai Unió érdekeit kell védelmeznünk, és ezt meg tudjuk tenni ebben a hatáskörünkben. A bizottság és az OLAF erős eszközökkel kell, hogy rendelkezzen a pénzügyi csalások megelőzésére, és annak érdekében is, hogy közvetlenül információt szerezhessen a gazdasági szereplőkről és től. Ez jó irányba tett lépés, nagyon kényes lépés ez, de azért valamit tennünk kell, túl sok pénz tűnik el. A jelentéstevő arról beszél, hogy két hetes értesítési időt kell adni a tagállamoknak, ez méltányos lehet egy bizonyos szempontból, különösen mivel a tagállamok és a bizottság közötti együttműködés szabályozza ez a rendelet, nem pedig a bizottság és a gazdasági szereplők közötti együttműködést. De, mint már említettem, szerintem nagyobb nyomást kellene helyezni a tagállamokra. Túlságosan gyakran elengedjük a kezüket, és túl sok mindent hagyunk rájuk, hogy így mondjam. Ezzel kapcsolatosan valamit tenni kell. Gondolkozom is azon, hogy módosítót fogok ezzel kapcsolatosan megfogalmazni. Egyetértek egyébként a jelentéstevővel, már ami az adatvédelmi irányelvre való hivatkozást illeti, ezt ön is említette. Lehet, hogy nem szükséges ez a hivatkozás, de a személyes adatok védelmét masszív szabályokkal kell körülbástyázni. Nem csak azért, hogy a libével ne akasszuk össze a bajszunkat, de talán még fontosabb, hogy a, az állampolgárok életét megkönnyítsük és ami az administratív szabályokat illeti az adatcserére nézve, ezek még nincsenek kellőképpen meghatározva az eljárások, az adatmegosztásra vonatkozólag, és ennek a szervezése nagyon világos kell, hogy legyen. Úgyhogy megpróbálom majd ilyen értelemben módosítani a javaslatot az indítványaimmal, de egyéb tekintetben úgy gondolom, hogy Dekampos úr kiváló munkát végzett, és nagyon remélem, hogy sikeres lesz a jövőben is, és le tudjuk zárni ezt a dossziét. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen a felszólalását. Remélem, hogy a bizottság nem túl fundamentalista, ahogy ön egy, mintha jelezte volna. Minden esetre szeretnénk egyre inkább liberálisabbá tenni a meg, megközelítésünket. Most Heidihez fordulok, hogy a zöldek részéről van-e mondani valója. McClarkin asszony pedig az ECR nevében szeretne szólni, ha jól tudom és hogyha nincs több eh, felszólaló, akkor a bizottságnak adom meg a szót, meg asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Fox a, úr arról beszélt, hogy egyetért eh, a jelentés eh, nagy részével, és köszönetet mond azért, hogy rámutat a csalás mértékére és a veszteségek mértékére az jelentéstevő. Arról is beszél Fox úr, hogy nagyra értékeli, hogy a bizottság minél hamarabb szeretné begyűjteni az adatokat, ahogyan a jelentéstevő is említette, egyetért azzal, hogy a tranzit dokumentációt a bizottságnak csak kérésre, tagállami kérésre kell benyújtaniuk ezeket az adatokat, de nem érte egyet azzal, hogy a kérésre való nem válaszadás hallgatólagos beleegyezés volna, a bizottság és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció nagyon fontos kérdés. A tagállamok és a bizottság közötti együttműködés nagyon fontos a bizottságnak, nem kell ezt aláknáznia azzal, hogy közvetlenül felveszi a kapcsolatot a tagállamok kifejezett jóváhagyása nélkül a, a gazdálkodókkal. Szabályozni kell az adathozzáférést, és az adatalanyok érdekeinek védelmét. Egységes adatbázisra van szükség, amit a bizottság vezet, de lehet, hogy ez költségesebb, mint ahogyan azt a javaslat tartalmazza, vagy bonyolult, bonyolultabb. Szeretnénk fokozni az átláthatóságot és megelőzni a csalásokat a Vám Unióban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát akkor most a politikai frakciók részéről nem tudom, van-e valaki, aki szeretne hozzászólni. Ha nem, akkor nagyon örülök, hogy első alkalommal Janakis úr az Olaf részéről első alkalommal van itt köztünk, és eh, meghallgatnánk, hogyha kommentálja a jelentéstevők eh, a mondatokat öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. Első alkalommal vagyok itt, és nagyon nagy örömömre szolgál ez, különösen azért, hogy üdvözölhetem a jelentéstevő jelentés tervezetét, ami támogatja a bizottsági javaslatot valamennyi fontos pontban. Azt is elmondhatom, hogy a javaslatot illeti, ami nagyon fontos a vámcsalások elleni küzdelemben, a jelentés tervezet elősegíti a csalás elleni fellépést és a hatékonyságát és erősíti a bizottsági javaslatnak. Nem külön kezeli a külön az egyes pontokat, hanem néhányat szeretnék megemlíteni koherencia szempontjából illetve hogy hogyan reagált a jelentés készítője a mi javaslatunkra. Nincsen személyes adat az adatbázisban, ez egy nagyon fontos tisztázandó kérdés koherencia szempontjából az a kapcsolat, amit létrehoz az új adatbázis és a már meglévő adatbázisok között ugyancsak egy nagyon fontos elem, ami javítja a koherenciáját a javaslatnak nagyon fontos, hogy megjegyezte a jelentéstevő több olyan rendelkezést is, ahol, amelyek valójában hiányoznak a javaslatból, például az új 16A cikk, ami megerősíti a bizonyítékok elfogadásának lehetőségét a kölcsönös segélynyújtás keretében. Azt is fontos megjegyezni, hogy a jelentés előretekintő, tehát a jövőt veszi figyelembe olyan mértékben, hogy tulajdonképpen lefekteti az alapjait a csalás elleni elemzéseknek, és tovább megy a légiközlekedés, földi elközlekedés és tengeri szállításokra egyaránt kiterjed a jövőbe. Ez vizsgálja, hogy hogyan tudunk adatokat zseni. Tehát a jövőre nézve új utakat nyit meg, és szerintünk ez egy nagyon fontos előrelépés. Azt is szeretném megemlíteni, azt, a, amit a jelentéstevő vezet be a 18A pontban, ami tisztázza, tehát a közvetlen hozzáférésről, amit a gazdasági szolgáltatás nyújtóknál találhatók meg illetve hogy a tagállamok milyen kifogással élhetnek ezen közvetlen hozzáféréssel. Ugye nem szeretnék adott esetben, hogyha fejük felett átnyúlva kerülnének megadásra ezek az adatok. És a jelentés készítőnek a javaslata egy észszerű kompromisszumnak tűnik azok között, ami szükséges, és ami a tagállamok számára még elfogadható, vagy kezelhető. Nagyon jó ez a kompromisszum, ez azt jelenti, hogy a tagállamok nem adott esetben kihagyhatóak ebből az eljárásból, amikor az bizonyítékot a közvetlenül a gazdasági szereplőktől kerül begyűjtésre, ugyanakkor erről tudniuk kell, figyelembe véve rosszulnak az észrevételét is, nem hiszem, hogy itt a szubszidiaritás kérdése felmerülne bármilyen módon. Ez a lehetőség, hogy dokumentumokat vagy más információkat közvetlenül a magánszektortól, a vállalatoktól kapjon a bizottság, ez már eddig is létezett. 1996 óta van egy olyan rendelet, ami ezt lehetővé teszi. Ez a 2185-ös 96-os rendelet, ez a helyszíni vizsgálatokat, ellenőrzéseket is lehetővé tesz. Ez azt jelenti, hogy a bizottságnak már most is van lehetősége arra, hogy egy dokumentumot közvetlenül a gazdasági szereplőktől szerezzen be. Természetesen a tagállam közreműködésével, de nem feltétlenül köteles megkapni ehhez a tagállam hozzájárulását is. Tehát ahelyett, hogy két embert kiküldenénk, nem tudom, Finországba, Olaszországba vagy Görögországba, hogy begyűjtsék ezt a dokumentumot, és több munkanapot és 5000 eurót fordítsanak erre, egyszerűen egy levelet küldenének azzal, hogy kérjük ezt a dokumentumot, mert szükségünk van rá. Ez nem sérti a szubszidiaritást, hiszen a lehetőség már most is megvan. nem eh, tudom anélkül lezárni hozzászólásomat, hogy ne említeném meg azokat a jelentős erőfeszítéseket, amelyeket a jelentés készítője tett annak érdekében, hogy leegyszerűsítse a szöveget. Valamennyien tudjuk, hogy hogyan készülnek ezek a szövegek a bizottságban, és azt is, hogy mennyire bonyolultak lehetnek a különböző tárgyalások kapcsán, és ugye egy abszolút pontos, szabatos szöveget szeretnének kialakítani a jelentés készítőjének sikerült felismerni több jelentős ismétlést is a szövegben, olyan ismétléseket, amelyek feleslegesek, olyan kötelezettségeket említ, amelyek már így is úgy is az adatvédelmi rendeletekben például benne vannak a 45-ös adatvédelmi rendelet szövegét nem fontos itt idézni, és nem szükséges idézni, vagy megismételni ebben a jogszabályban. Nagyon örülök ennek az egyszerűsítési javaslatnak a jelentés készítő részéről. Végezetül, elnök úr, azzal szeretném zárni, hogy gratulálni kívánok a jelentés készítőjének azhoz, hogy milyen mérehatóan megértette ezen kérdéseknek a lényegét. Ezek nagyon technikai jellegű kérdések, és nagyon gyakran a bizottságon belül is eh, felmerülnek olyan problémák, hogy más eh, bizottsági szolgálatok nem igazán értik a eh, lényegét a dolognak, illetve el kell ezt magyarázni. Ezért nagyra értékelem azt a képességét a jelentés készítőjének, hogy megértette és részletesen ismeri ezeket a, ezt a szöveget, és nagyon jó javaslatokat tett a módosításokra és tovább javította a belső piac védelmét, az Európai Unió pénzügyi értékeinek, érdekeinek a védelmét a vámcsalásokkal elleni fellépéssel. Elnök, köszönöm szépen a nagyon átfogó és teljes válaszát. Most akkor megadnám még a jelentés készítőjének a szót, hogy lezárja a vitát, illetve további észrevételeket tegyen illetve megerősít segíthesse az ütemezést. De Campos professzor, akkor öné most a szó. Nagyon köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, az árnyékjelentéstevőknek, azért, hogy rövid idő alatt beleásták magukat ebbe a meglehetősen bonyolult témába. Ugyanakkor nagyon fontos témáról van szó, nagyon fontos, hogy fogyasztóinkat megvédjük. Nagyon gyakran panaszkodunk, és amikor más országokba ellátogatunk, ott is panaszkodunk, és, és mikor ellátogatunk egy másik országban, nagyon sok panaszt hallunk a parlamenti képviselők részéről is, hogy milyen vámcsalások léteznek. A bejelentett és a tényleges áruk sem mindig felelnek meg a valóságnak, és mindenképpen fel kell lépnünk nem elég egyszerűen csak tudomást vennünk a panaszokról. Arra is ismer, emlékeznünk kell, hogy a vámcsalás az egyik ö, fő anyagi forrását támadja az Európai Uniónak. Hogyha alássuk ezt a forrást, akkor mindig azt halljuk, hogy további pénzalapokat kell találnunk fenntartható pénzalapokra van szüksége az Európai Uniónak, és ehhez van már egy mechanizmus, de nem teszünk eleget annak érdekében, hogy ezt maximálisan ki is használjuk. Fontos, hogy ezt a két célt egyszerre kezeljük, egyrészt védjük a fogyasztókat, tehát pontosan tudnunk kell, hogy a konténerekben valójában mi van, és a másik cél, hogy elérjük azt a célt, hogy meglegyenek a, az anyagi forrásai és az Európai Unió finanszírozásához, illetve az intézmények finanszírozásához. Rosszul egy nagyon érdekes felvetést tett, ami felhívja figyelmünket arra, hogy végig kell gondolni a részletes elemeit a személyes adatoknak, és hallottam a Libe részéről is egy észrevételt, illetve az Agriról, nem szeretnék, hogyha a, ezzel kapcsolatban további véleményeket kérnénk. Rossz úr hangoztatta, hogy nem ért egyet ezzel az adatokhoz való közvetlen hozzáférés tekintetében nem állítjuk, hogy ennek közvetlenül kell történnie, de közvetítése tagállamon keresztül is. De azt nem fogadhatjuk el, hogy a kérésekre hónapokig nem érkezik válasz, miközben nagyon rövid idő alatt meg lehetne adni a választ. Ez mindez azt jelenti, hogy ahogy megy az idő, telnek a hetek, hónapok, és azt tapasztaljuk, hogy a jogsértők nem félnek már semmitől sem, sőt, továbbra is úgy érzik, hogy feljogosítjuk őket arra, hogy csaljanak. Azok az intézkedések, amiket javaslok, kompromisszumot képeznek, de készen állok arra, hogy tárgyaljak ez ügyben, és az árnyékjelentős tevőkkel, kollégáimmal együtt a megoldás irányába lépjünk. Ami pedig a, az év, e, az időszakot illeti a 7 évre való kiterjesztésével még eddig nem sikerült megállapodásra jutni, de köszönöm Schmidt úrnak is a javaslatát, javaslatai, teljes mértékben egyetértek vele. E, fundamentalista megközelítés nélkül kell fellépnünk, védeni kell a fogyasztót és az intézményeket és a bizottságnak és az Olafnak együtt kell dolgoznia az adatforrásokat illetően, illetve a gazdasági szereplőktől való adatbegyűjtésre. Ezek ügyben tárgyalni kell az adatvédelmet illetően. Az adatvédelem nem azt jelenti, hogy a jogsértőket kellene védeni, hanem a fogyasztónak a védelméről van szó. Nem arról van szó, hogy egy olyan ö, ö, védőburkot hozzunk létre, amivel valójában csak a ö, jogsértőket ö, védjük, ahelyett, hogy a fogyasztókat védenénk, illetve az ő jogaikat. Azzal is együtt egyetértek hogy az adatmegosztási rendelkezéseknek teljesen világosaknak kell lenniük. Fogszor tett néhány javaslatot. Vannak, amelyek ütköznek a javaslattal és néhány érveléssel, amelyek a, ta, azzal foglalkozik, hogy a tagállam adott esetben nem hajlandó adatot adni, és valamikor ezt nyíltan teszik, valamikor pedig csak időhúzással, és egyszerűen nem teljesítik határidőre a kéréseket. Úgy gondolom, hogy sokkal hatékonyabb, hogyha megfelelő eljárást rögzítünk. A bizottságnak igenis joga van ö, fellépni, egyes esetekben pedig a tagállamnak joga van elutasítást is tennie, de ezeket is idő határidőkön belül kell tenni. A hallgatólagos adatmegtakadásnak is egy bizonyos időn belül kell lenni. Hogyha a tagállam nem adja meg a kért adatot, akkor az érdekek védelme érdekében a bizottságnak igenis fel kell, hogy léphessen. Ami pedig a bizottság hogyha nem tud hozzájutni az adatokhoz, akkor most valójában fordított, a szétszórva vannak az adatok, és ez okoz problémát. Ezért problémás a csalással való küzdelem folytatása. Nyilvánvalóan nem lehet százszázalékos sikereket elérni egyik napról a másikra, de az adatok megfelelő gyűjtése, integrált kezelése megoldást hozhat, hogy megfelelő időn belül elérjük a kitűzött céljainkat. Végezetül köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak a kommentárokért. Én sosem voltam vámtisztviselő vagy vámos, de azt tudom, hogy a vám tisztviselők a legfontosabb személyek között tartoznak egy állam közigazgatásában. Én nagyon tisztelem a őket, és de ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy jobban szeretném védeni a fogyasztóinkat. Éppen ezért a jelentésnek erre kell koncentrálnia. Az egyik elem csak az, hogy megfelelő pénzügyi forráshoz jussunk, hát a végül is a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak is van feladata, nekünk ezt a másik vonalat kell követnünk. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a részletes választ. Valóban rendkívül részletes munka folyt a jelentés kapcsán. A módosítók határideje szerda 12-kor. Eléggé szoros ez a határidő, ugyanakkor viszont itt már mindenki hosszabb ideje foglalkozik ezzel a javaslattal. Március 3-án lesz a következő ülésünk, amikor is szavazni fogunk, és már a plenárisra is bejelentettük az időpont igényünket nem tudom, hogy a görög elnökség majd kíván-e még tárgyalni velünk ez ügyben. Nem biztos, hogy ilyen rövid időn belül ez tető alá hozható, de lényeg az, hogy ezek az időpontok, amelyeket elfogadtunk. Úgyhogy várjuk a módosítókat. Március 33-án ezeket megvitattuk. Köszönjük, hogy a bizottság képviselő is itt volt első alkalommal végig hallgatta azt, hogy a módosítókat hogyan kívánjuk kezelni. Köszönöm szépen, kb. 5 percet nyertünk, de miután Mayer úr már itt van, nagy örömmel átevezhetünk az utazások témakörére. Nem tudom, hogy a utazási csomagokra vonatkozó javaslat bizottsági illetékese itt van-e, esetleg egy percet várhatunk, hogy bekísérjék, hogy meghallgassa ő is a jelentéstevőnk bölcs szavait. So we'll just delay a few minutes to, um... Tehát akkor pár percet várjunk, amíg ideér a bizottság képviselője. Mayer úr, tehát akkor ha beleegyezik, pontosan négykor kezdjük a jelentését. Tehát csak egy pici átgombolás, és mindjárt nekifuthatunk. Hölgyeim és Uraim, tehát akkor pontosan négy óra, és akkor kezdjük. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy az IMCO napirendje szerint ezek az időpontok csak tájékoztató jellegűek, előfordulhat, hogy csúszunk, de minden esetre igyekszünk tartani az időt. Nagy örömmel üdvözlöm Mayer urat és az összes árnyék előadót, valamint a bizottság képviselőjét, Costa Petris úr és Matia úr. Nem tudom, hogy ki fog szólni. Matia úr, jó rendben. Illetve egy, a bizottság részéről egy csapatot is üdvözölhetünk kompromisszumos módosítókat kaptunk a holnapi szavazás előtt. 16 ilyen kompromisszumos módosító született, és megadom a jelentéstevőnek, hogy számoljon be a munka eredményéről. Utána az árnyék jelentéstevő Koperáti Schmidt, aki Helvig úr helyet fog szólni, ő egyébként az ALDE részéről az árnyék jelentéstevő, de Jong, Clark kollégák is kapnak szót. Tehát akkor térjünk a tárgyra. Mayer úr, akkor a kompromisszumos módosítókról hallhatnánk egy pár szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, itt összesen, összesen 437 módosítót kaptunk, illetve a Trantól még 100 módosító érkezett. Az árnyék levőkkel közösen ezekből 16 kompromisszumot dolgoztunk ki, ötször találkoztunk az árnyék levőkkel. nagyon gyümölcsöző munkát és konstruktív hozzáállást tapasztaltunk mindenki részéről. Múlt héten az utolsó ülésen a jelenlévő kollégákkal lehetővé vált, hogy a legfontosabb kérdésekben kompromisszumokat tudtunk kötni. Kezdeném az első és legfontosabb módosítóval. A bizottság szövegéhez képest a klicks szabály tehát a csomag, a utazási csomagok és igény szerint kialakított utazások közötti különbség tételre vonatkozóan, ami az utazási csomagokat illeti, itt több adatra van szükség, az igény szerint összeállítottaknál pedig csak részben az összes adatra. Hogyha az ajánlathoz képes például a szállodai szolgáltatás mellett egyéb mellékszolgáltatás is kapcsolódik. Ha valaki azt mondja, hogy július 1 és 7-e között Majorka, akkor ezzel nem biztos, hogy az adott személyt azonosítani lehet, ezzel reklámozni lehet, de mindenféleképpen olyan adatra van szükség, ami a személy nevét, születési időpontját, egyéb személyes adatait, útilevél, hitelkártya, adatait használ fel, ez már nem reklám. Tehát ez vagy ilyen igény szerint kialakított utazás, vagy pedig utazási csomag. A bizottsággal röviden eszmét cseréltünk erről a kérdésről, és a bizottságot egyelőre nem tölt el túl nagy lelkesedéssel, a megoldás, de mindenféleképpen lehetővé kell tenni, hogyha valaki egy repülő vagy vasúti utazást foglal, akkor az egy, egy klikkelésre eldönteti, hogy melyik szállodát válassza ki, megfelelő ajánlatok között kereshet az interneten. Tehát nagyon fontos, hogy csak az úti célt lehet átadni, mint adatot, tehát a személy azonosítását, vagy azonosítását lehetővé tévő adatokat nem. A második pont, ami a hatályt illeti, az utazási csomagokra ez nem vonatkozna, hogyha bevételt eredményező tevékenységről van szó, és keretszerződésről. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az utazót megfelelő védelemről biztosítsuk. A hatályon túl menően itt bizonyos részleteket a nemzeti jog szabályoz. A utaz a repülő utazó, utakra vonatkozó irányelvvel is összhangot kell teremteni, ne fordulhasson elő, hogy eltérő rendelkezéseket tartalmaz ez a jogszabály. Csak ha külső költségekről beszélünk, mondjuk adóemelésről és egyebekről, és nem haladja meg a 3%-ot, fogadhatók el az áram, áremelkedés. Hogyha ezt a százalékörteket meghaladja, akkor az utazó elállhat a szerződéstől, vagy pedig alternatív ajánlatot kell felajánlani neki. És ugyanez vonatkozik a szerződés jelentős módosítására is hogyha az utazó nem fogadja el a magasabb árat, vagy az alternatív ajánlatot, akkor az összes költséget, ideértve az egyéb járulékos költségeket is meg kell téríteni. Ami pedig az előre nem látható, vagy rendkívüli körülményekről való tájékoztatást illeti. A légi utasokra vonatkozó jogoknak kell itt is érvényesülniük, és lehetőleg kompromisszumban kell megállapodni a szolgáltatónak és az utazónak, és egyértelművé kell tenni ezeket a körülményeket az utazó számára. Tehát ez azt jelenti, hogy maximum 5 éjszakára, éjszakánként 100 eurós költség értékű szállást kell biztosítani. Az utazás szervezőnek jogában áll hogy a szállást ő szervezze meg, illetve biztosítsa, még akkor is, hogyha esetleg a 100 eurót nem éri el a szállási költség. De ezt az értéket mindenféleképpen figyelme kell venni. És egyébként azt is mondhatja a szervező, hogy maradhat az utazó az adott szállodában, nem kell átköltöznie, Nyilvánvalóan ez is a fogyasztó javát szolgálja, hiszen nem kell összecsomagolni és átköltözni egy másik szobába. Ötödik pont a járulékos szolgáltatások, vagy mellékszolgáltatások. Ezek részét képezik az utazási csomagnak, és konkrét ajánlat alapján kínálják a fogyasztónak, azzal, hogy ezek nem haladják meg a teljes érték 25%-át. Ez, ilyen szolgáltatások lehetnek például a repülőtérről a szállodába történő szálloda, szállítás, vagy étkeztetés és egyebek, amelyek költségét nem tartalmazza az utazási csomag értéke. Hatodik pont, a fizetésképtelenséggel foglalkozunk. Itt az utazás szervező utazási csomag esetén és igény szerint kialakított utazások esetén eltérő a szabályzás, ugyanis ez utóbbi esetben minden szolgáltató a saját maga által nyújtott szolgáltatásért tartozik felelőssel, és az utazónak jogában áll folytatni az utazást, ha erre egyébként lehetőség van. Hetedik pont a szolgáltató felelősségére vonatkozóan, illetve a szervező felelősségére vonatkozóan dolgoztunk ki módosítókat, és itt egyébként szabad kezet adunk a tagállamoknak, hogy a konkrétumokat kialakíthassák. Itt az egyes tagállamokban eltérő lehet a felelősség biztosítás szabályozása, és nagyon fontos, hogy olyan szabályok szülessenek, amelyek a belső piac egységét szolgálják. Éppen ezért én támogatom azt a megközelítést, ami egyébként a fogyasztóvédelmi irányelvnek is megfelel, tehát célzott harmonizációra kell törekednünk indokolt kivételek mellett. Zsevan francia kollégánk is élt módosítókkal, illetve más kollégák is említették, hogy náluk eltérő szabályozók vannak, tehát az ilyen célzott harmonizáció mindenféleképpen célszerűbbek, észszerűbbek. Tehát ezek voltak a főbb pontok, ezekről még tovább folytathatunk eszmecserét viszont most szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevő kollégáknak a kiváló együttműködést. Egy pontot visszavontunk, ezt már az legutolsó találkozónkon is bejelentettük, nevezetesen az a visszavonási jog, vagy a, a törlési jog. Ha valaki például online foglal, vagy vásárol valamit, akkor van elállási joga. És tudjuk, hogy egyre többen veszik igénybe az internetet, egyre többen foglalnak az interneten, és az eddigi jogszabályok ezt a lehetőséget nem vették figyelembe, amikor azok születtek, még nem is volt internet. Ami az utazási csomagokat illeti, illetve az ilyen igény szerint összeállított utazásokat, nem feltétlenül közvetítőn vagy szervezőn keresztül foglalják ezeket. Úgyhogy itt bizonyos ellentmondásokba keveretünk az elállást illetően. A TRAN részéről elfogadták ezt, úgyhogy majd meglátjuk, hogy a plenáris hogyan dőlt, feltetőleg döntsen. Tehát ennyit kívántam előre bocsátani. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm hogy végig vezetett minket ezen a, ezeken a módosítókon, és köszönöm az eddigi munkáját, hiszen ez nem volt egy kis feladat ennyi módosítóból kompromisszumokat kidolgozni, és most az árnyék előadóknak adom meg a szót Koperati, Koperati úr először, mint alelnök. Köszönöm szépen, elnök úr, és külön szeretném megköszönni az előadó és a többi árnyék előadó kiváló munkáját és nyitottságát. Nem volt könnyű feladatunk, ugyanis egy olyan jogszabályon kezdtünk el dolgozni, ami merőben eltérő az egyes tagállamok között, és ugyan egyetlen volt a cél, de nem könnyű az oda vezető út. Ez a téma technikailag eléggé fogós, számos nehézséget jelentett, például a felhasználók és a szolgáltatók közötti viszonyban. de hát némi jó indulattal azt hiszem, hogy sikerült nagyon fontos kompromisszumokat kidolgoznunk. Ezekről hallottunk most összefoglalóan Mayer úrtól. Egy dolgot szeretnék előre bocsátani. Nagyon fontos, hogy a kompromisszumok megszülettek, és hogy a tagállamok is megerősítik azt, hogy továbbra is a fogyasztó védelmen fognak dolgozni, illetve azt biztosítják. Remélhetőleg a harmonizációt követően is ez biztosított lesz, a tagállamoknak is természetesen mindezt fel kell karolniuk. a 24 órán belüli utazások, illetve a non-profit jellegű utazások kikerülnek a hatály alól. A kialakított kompromisszumok esetén komoly előrelépés történt, tehát azt kell eh, mondanom a kollégáknak, hogy eh, az Európai Bizottság megjegyzéseire, hozzászólására figyelem, illetve a Trans, TRAN bizottság megjegyzéseire is tekintettel a szocialista frakció, aminek nevében szóló, kész a további tárgyalásokra, és ha van igény, akkor ismét megvizsgáljuk a munka erre vonatkozó részét, és én nagy örömmel veszek részt a, az újbóli vitának. A 8-as és a 9-es cikk hivatott biztosítani, hogy ne történjenek jelentős változások a szerződésekben, az utazásra vonatkozó szerződésekben, majd egy olyan szövegről fogunk szavazni, ami a parlament első olvasatú véleményét, álláspontját tükrözi, és majd nyilván a bizottsággal és a tanácssal ez képezi majd a tárgyalás alapját. Nagyon fontos, hogy a definíció kellően feszes legyen, és tükrözze az elvárásainkat, az igényeinket. Ez legalább annyira nehéz feladat lesz, mint amit eh, eddig elvégeztünk. És éppen ezért nagyon fontos, hogy egyértelmű álláspontot alakítsunk ki a mi részünkről. A jelentéstevő mindent érintett. Eh, a módosítók eh, előttünk vannak, és hát majd meglátjuk, hogy a szavazás milyen eredményt fog hozni. Ugyanis a szavazás eredménye fogja meghatározni, hogy milyen képet alakítunk ki magunkról. Az előadó említette, hogy itt számít a parlament a képviselők bölcsességére, nyilvánvalóan figyelembe kell vennünk a közlekedési szakbizottság véleményét is, és beépíteni a végső eredménybe. Egészen biztos vagyok benne, hogy ez a munka tovább fog folytatódni, és az munkánk eredményeként a fogyasztók számára a biztonságot fokozhatjuk. A légi utasokra vonatkozó irányelv, illetve az ő jogaikra vonatkozó irányelv bizonyos részei itt is megismétlődnek, visszaköszönnek. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen az eddigi együttműködést, és biztos vagyok benne, hogy további jelentős javulás áll majd be a szövegben, amiről majd a plenárison szavazni fogunk tudni. Köszönöm. Uh, thank you very much indeed. Um, Köszönöm szépen. To Schmidt, who is Schmidt úr, Helbrick úr helyett, aki az ALDE árnyékjelentést tevője. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, én vagyok most az ügyeletes liberális ma délután. Elnézést. Helmák úr szeretné, hogyha megbocsátanának neki azért, amiért nem tudott ma eljönni. Üdvözli a kompromisszumokat, amelyeket sikerült kialakítani és köszönetet mond a jelentéstevőnek sok munkájáért, a többi árnyék jelentéstevőnek pedig rugalmasságukért, amelyek hozzájárultak a kompromisszum kialakításához. A legtöbb kompromisszumot támogatja a kolléga, több rendelkezést világosabbá tesznek ezek a kompromisszumok. A 17-es preambulum bekezdése kapcsolatosan az de a minimális szolgáltatásokkal kapcsolatosan a következőképpen úgy gondolkodik, hogy a kompromisszum ezt 25%-ban rögzíti, a csomag értékének 25%-ában. Számunkra ez nagyon alacsony és túlzottan kiterjeszti az irányelv hatáját, és ez rossz hatással volna az ágazat kisebb szereplőire. Hebringen úr 40%-ot javasolt. Ez már egy jelentős arányban, illetve jelentős része a csomagnak. A nyolcadik kompromisszum a 40-es preambulum bekezdése vonatkozik, aggaszt minket az a tény, hogy a nyolcadik cikk a fogyasztóvédelmi irányelvből a csomagokra is vonatkozik, és a távolsági szerződésekre is az előzetes szerződéses információk kapcsán. A negyedik cikk ebben az irányelben már foglalkozik ezzel, úgyhogy attól tartunk, hogy lehetnek átfedések, és a kolléga udat hivatkozott néhány további pontra is, amit már megemlítette korábban, a fogyasztók számára is fokozottabb védelmet jelent mindez, és a vállalkozások számára is, hiszen számukra nagyobb jogbiztonságot szolgáltat a mostani szöveg. Köszönöm szépen! Nagyon örülök, hogy ön az ügyeletes liberális, nagyon határozottan tölti be ezt a szerepet. Köszönöm szépen, Lula asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondtak a jelentéstevőnek és az árnyékelőadóknak. Nagyon aktuális ez a téma, nagyon szorít minket az idő, és úgy gondolom, hogy jól kiegyensúlyozott eredményt sikerült kialakítanunk, és ez a jelen körülmények között jónak mondható. Különösen a járulékos szolgáltatásokkal kapcsolatosan nem kerül említésre vagy nevesítésre az utazás, de a, az üzleti szavazásokkal kapcsolatban kell majd szavaznunk, hogy ezekre vonatkozzon-e a hatály vagy sem az ön javaslata a 24 órával kapcsolatosan olyasmi, amit támogatni tudok. De a TRAN javaslattal egyáltalán nem vagyok elégedett. Hogyha ezt visszavonná a jelentéstevő, akkor világosabb volna, hogy milyen irányban indulunk el. Minden esetre, amikor erről a csomagról beszélünk, akkor el kell ismernünk, hogy a fogyasztók nincsenek ugyanolyan helyzetben, még ha ugyanolyan szolgáltatást szeretnének is kapni. És ebben a szakbizottságban gyakran azt látjuk, hogy vannak olyan szolgáltatások, amelyeket a fogyasztók megpróbálnak igénybe venni, és Meyer úr három különböző tipológiát különböztetett meg. A igény szerint kialakított csomagokat, magukat a csomagszolgáltatásokat, a többi pedig az egyéni legszervezett utazásokra vonatkozik. Hogyha ezt megpróbáljuk módosítani a javaslatban, akkor megfosztjuk a javaslatot az eredeti értelmétől. Egyre több fiatal szeretelne ilyen utazásokban részt venni, és minden nagyobb rugalmasságot elérni, vagyis egyszerűen csak szolgáltatás nyújtást eh, kérnek, nem pedig eh, csomagot. És megkülönböztetés eh, van az egyéni utazás és az üzleti utazás között is. Thank you very much. Uh, Mrs. McClarkin. Köszönöm szépen, McClarkin asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is. Köszönöm a munkájukat, és lehet, hogy nem mindig értettünk egyet az árnyék jelentéstevői találkozókon, de jó kompromisszumokat tudtunk kialakítani, és ez nagyon fontos. Először is a, a csomag definíciója és a kapcsolódó szolgáltatás fogalma is nagyon fontos volt számunkra. Nagyon lényeges volt a fogyasztók számára is, és a vállalkozások számára is fontos, hogy egyértelműek legyenek a fogalmak. A csomag véleményem szerint az utas szállítással kapcsolatos elemet is kell, hogy tartalmazza, de ezzel nem értett mindenki egyet. Minden esetre elégedett vagyok a csomag definíciójával. Az utazónak ki kell választania az összes szolgáltatást, még mielőtt kifizeti a csomagot, ez pontosan kiderül a definícióból, és ott van a 24 órás időszak is, mind a csomagok, mind pedig a kapcsolódó szolgáltatások esetében Úgyhogy ez elég nagy ö, egyértelműséget biztosít mind a fogyasztók, mind a vállalkozók számára. Van még néhány aggályom, ezekről szeretnék majd beszélni. Az egyik a kapcsolódó utazási szolgáltatásokkal kapcsolatos az adatátvitelek kapcsán. A jelenlegi szabályok a dátummal és a célállomásokkal foglalkoznak ez határozza meg a jelenlegi fogyasztóvédelem szintjét, és az adatátvitel további elemei azt is jelenthetik, hogy a jelenlegi definícióra támaszkodó fogyasztók nem kapnak elővédelmet, és nem ez a célunk egyáltalán. Erre vissza kellene térni, és egyértelművé kell tenni, hogy ez kontakt információt, célállomást és dátumokat is tartalmaz ez az információ, ez nem eléggé világos a bizottsági javaslatban. A 17. preambulum bekezdésnél ugyanolyan fenntartásaink vannak, mint az ALD-nek, a járulékos szolgáltatások százalékos mértékével kapcsolatosan én szerintem a 25 százalék nem eléggé magas ahhoz, hogy ez lényeges mérték legyen. Mi szeretnénk emelni ezt a határértéket különösen mert a zöldek és az AD is 40%-ot javasoltak, úgyhogy ha ezzel kapcsolatosan tudunk valamit tenni, az jó lenne. Aztán a visszalépés jogával kapcsolatosan szeretném, hogyha ezt az ügyet még a szavazás előtt meg tudnánk oldani. A tizedik kompromisszummal még mindig nem vagyok elégedett. A bizottság eredeti javaslata a szállásszervezéssel kapcsolatosan még szimpatikusabb számomra. Az utasjogokkal kapcsolatos rendelet már megfogalmaz ezzel kapcsolatosan előírásokat. Az ilyen körülmények definíció szerint a szervező irányítása al- alól kikerültek már. Az első módosított tehát úgy gondolom, hogy ez nem felel meg az utasjogokra vonatkozó szabályoknak. Különösen lényeges az, hogyha szállítása kapcsolatosan merülnek fel problémák. A 11. kompromisszumban az immediate szó szerepel, vagyis hogy azonnali visszatérítés történjen. Nem biztos, hogy ez a jó megoldás, meg kellene vizsgálnunk azt a lehetőséget, hogy a az adott területen letelepedett vállalkozásra hivatkozzunk. Tehát az agályaim inkább abból származnak, hogy nagyobb terhet rovunk a vállalkozásokra. A szocialisták is benyújtottak módosítót a 8.-9. cikkekkel kapcsolatosan. Ezek is terheket rónának a vállalkozásokra, és ez nem feltétlenül praktikus különösen az árengedmények kapcsán, de értem, hogy a kompromisszumok kompromisszumok, valamit fel kell adnunk, de vannak ennek határai is, és remélem, hogy lesz még egy alkalmam arra, hogy a százalékokkal kapcsolatosan megállapodásra jussunk, illetve a visszalépés jogával kapcsolatosan is, és az átadni kötelezett adatok körét is szeretnénk pontosabban meghatározni, hogy ne csökkenjen a fogyasztók védelmének szintje. Köszönöm. Good. Anybody else? Rendben, van-e valaki más is, aki szeretne hozzászólni? Senki sem? Styler asszony. Thank you, um, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy eh, jó, hogyha én is köszönetet mondatok a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek is az elvégzett munkáért. Hogy már sokan elmondták, foglalkoztak ugye a, az utazással, az assisted kifejezés, az, nem lehet tudni, hogy most ez egy fogyatékossággal élő szemére vonatkozik-e, hogy támogatott utazás, tehát ilyen értelemben, tehát ez pontos pontosítani, ez mit jelent. Vannak módosítások, amit Koferáti úr tárgyalt le a 8-as és 9-es cikkel kapcsolatban, szerintem ezek üdvözlet üdvözlendőek. Végezetül azok a kérdések, a, amik a minőségre és a felelősségvállalásra koncentrálnak, nagyon fontosak fogyasztóvédelmi szempontból. Még egy kérdés, holnap szavazni fogunk erről. Szeretném megkérni a, megkérdezni, hogy a jelentéstevőt, hogy lesz-e itten első olvasati megállapodás, és hogyha igen, akkor ez mikor fog létrejönni, és hogyha nem, akkor pedig hogyan lehet azt biztosítani, hogy ez a javaslat tovább menjen, és az új parlament vigye tovább. Köszönöm, elnök. Biztos vagyok abban, hogy Máró úr majd ezzel a kérdéssel is fog foglalkozni. Tengis Jung kollega szeretett volna hozzászólni, ha jól látom. A következő ponthoz jó mert itt szerepel nekem, mint utazási árnyékjelentés tevőnek is, de akkor lehet, hogy túl sok hat. Mindenképpen üdvözöljük. Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni, mielőtt átadnám a szót a bizottságnak? Én csak megfigyeltem, hogy van egy jelent jelentéstevő, jelentéstevői véleményünk a közlekedési szakbizottságtól és a jogi szakbizottságtól is, amelyek ugyancsak for Litteberg asszony. Mindkettőjüket meghívtuk, de úgy láttam, hogy ez a két szakbizottság nem képviselteti magát, de Mayer úr szerintem minden lehetett, e, elkövetett annak érdekében, hogy az ő véleményük is megjelenjen a jelentésben hogy mi valamennyien nagyon vilá- nyitottan dolgoznak együtt a mi bizottságunkkal. Akkor most Mátyák urat kérem, hogy mondja el a véleményét a kompromisszumokról, amelyek, és akkor meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr! A bizottság részéről köszönetet szeretnénk mondani jelentés készítőjének és a szakbizottság valamennyi tagjának az elvégzett munkáért, és így létrehozták a kompromisszumokat. Gratulálni szeretnék nekik nagyon sok kompromisszumhoz, amit sikerült tető alá hozniuk. Természetesen továbbra is ö, tanulmányoznunk kell némelyiket részleteiben is, de nagyon egyértelműnek tűnik, hogy a legtöbbje ezen kompromisszumoknak közel áll a bizottság eredeti javaslatához, aminek természetesen mi nagyon örülünk. Annak is örülünk, hogy bizonyos tisztázások, kisebb javítások, kiigazítások bekerültek a szövegbe. Ugyanakkor van néhány olyan pont, ahol úgy látjuk, hogy komoly eltérés van ahhoz képest, amit a bizottság javasolt, és amit szeretnénk jelezni. Az egyik fontos ilyen pont a mi szempontunkból az azzal kap, a négyes módosítóval kapcsolatos, amelyik a kapcsolt utazási rendelkezések, vagy az úgynevezett assisted utazások, tehát támogatott utazások, itten tartalmilag kérdés, hogy mit értünk ez alatt. Ami pedig a kritériumokat illeti, amelyek meghatározzák, hogy mi jelent a linked vagy az assisted utazás, ez már meghatározásra került egy nagyon szűk értelműen, és ez az, a transfert életi, az személy adatok átadását, az utas nevét, vagy az elérési információkat. És fontos azt is lehet tudni, hogy ezek a gyakorlatban mitkor kerülnek alkalmazásra. Tehát mi attól tartunk, hogy végül majd nem lesz megfelelő ö, olyan ö, utazás, ami ezen definíciók alá befér, és nem fognak megfelelni, és ez végül hátrányos lesz a fogyasztóknak. Természetesen fontos lenne pontosan értenünk azt is, hogy az IMCO tagok miért alkalmazták ezeket a változtatásokat. Ezek a korábbi tárgyalások során nem jelentek meg be a TRAN véleményben sem, amilyek korábbiak. Egy másik eh, pont a hetes módosítóval kapcsolatos, ami a formát jelenti, hogy milyen, eh, tehát a szerződ, előszerződéses információkat milyen formában kell megadni. Itt van egy olyan követelmény, hogy előszerződési információk kerüljenek megadra eh, tartós adathordozón ez a mi kérdésünk, hogy ez a gyakorlatban mit jelent, illetve figyelembe vették a gyakorlati szempontokat többek között, hogyha online, tehát internetes tranzakcióban kötik meg ezeket, akkor hogy az információ átadás egy tartós adathordozón, akkor ez most a szervezőnek vajon ez azt jelenti, hogy utána postai úton is ki kell küldeni a fogyasztónak egy e-mailt, amiben benne van az információ, ez elegendő-e, vagy valami mást is kell tenni, és nem látjuk, hogy ez a gyakorlatban hogyan működne, és ezt, hogy ezt megfelelően megvizsgálták-e. A harmadik pont az, az a pont, amelyikről már volt szó, ez pedig a felelősségi kérdés. A bizottság továbbra is meg van győződve arról, hogy az általunk javasolt megoldás, a szervező felelőssége a lehető legjobb megoldás. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy különböző álláspontok vannak ezzel kapcsolatban. Nagyon nehéz itten kompromisszumot találni, most azt javasolják, hogy ebben legyen valamennyi rugalmasság, amit a tagállamok alkalmazhatnak. Ez egy olyan dolog, amit mindig meg kell fontolni a bizottság szintjén, ezen, ahogy majd ez az akta megy tovább. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök, rendben, köszönöm szépen. Hogyha senki sem kíván ehhez már hozzászólni, akkor jelentéstevőnknek adom meg a szót, hogy összefoglalja az észrevételekkel kapcsolatban hallottakat, és majd holnap pedig és a következő lépésre is kérem, hogy térjen ki, ami Texas vetett fel. Ez a javaslattal kapcsolatban szerintem márciusi plenárison szerepel ez a téma, feltételezve, hogy minden munkát addig elvégzünk. De akkor már is megadom a szót, hogy elmondja, hogy mi a véleménye. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a hozzászólásokat. Nagyon öröm, örömteljes, hogy nagyrészt egyetértünk. A legtöbb hozzászólás legalábbis ezt sugalta. Nyilvánvalóan szeretnénk az egységesítést, hiszen egységes belső piacot szeretnénk elérni, és a fogyasztóknak mindenütt azonos jogokat kell biztosítani, ugyanakkor figyelemmel kell lennünk a tagállamok sajátosságaira. A legtöbb kompromisszum, vagy néhány kompromisszum igyekezett ezt elérni, hogy részben legyenek egységes szabályok, másrészt kellő rugalmasságot biztosítsunk a tagállamoknak, így például a felelősség kérdésében, hogy csak a szervező önállóan, vagy pedig a közvetítő is, vagy pedig egyetemlegesen felelősek. Nyilvánvalóan mindenki a saját szolgáltatásáért vállalja a felelősséget, de a tagállamok szabályozhatják azt, hogy mindkét lehetőséggel élhessenek a fogyasztók. Egyes tagállamokban erőteljesebb a fogyasztóvédelem, illetve ha ezt kívánja az egyes tagállam, akkor arra legyen módja. Schmidt úr, köszönöm az ALDE részéről a hozzászólását a 17-es módosítóról szólt, a 40%-os járulékos szolgáltatásokkal kapcsolatosan, nem tudom, hogy itt a százalékokat hol szabjuk meg. Ezt kiélezhetjük, ez számos vita során elhangzott, viszont itt nem arról van szó, hogy a járulékos szolgáltatás költsége vagy aránya milyen, hanem a tartalom számít. Lehet, hogy én egy futballmeccsre akarok elmenni, vagy egyéb rendezvényre, és lehet, hogy ez csak a az utazásnak csak 25%-át teszi ki, mert az utazás, illetve a szálloda ennél drágább. tehát ettől függetlenül maga ez a rendezvény a fő tartalma az utazásnak, még akkor is, ha csak 5%-ot képvisel az összköltségből. Úgyhogy szerintem ezt valahogy észszerűen a fogyasztók javára kellene rendezni. Rüle asszony, a mellékszolgáltatások, erlékos szolgáltatások kapcsán ugyanerről van szó, a javaslat 3 és 50 százalék között mozgott, a 3 százalék nagyon alacsony, az 50 százalék viszont túl magas, és ezért húztuk meg a határt a 25 százalékban, mint kompromisszumos javaslat. És azt hiszem, hogy a legtöbben ezzel egyet is tudnak majd érteni. Ami az üzleti utazást illeti, ez nem esik az irányelv hatája alá, hogyha egy, erről egy általános szerződés létezik. Ha viszont valaki egy szakértőként, orvos vagy jogászként utazási üzleti útra megy, akkor ez tartozhat a hatály alá, még mert a foglalkozása orvos vagy mérnökként ezt szükségesé teszi. Hát az üzleti utakat, ha kivesszük is az utazási csomagok köréből, az nem jelenti azt, hogy az így utazók ne élvezenek elő védelmet. McClarkin asszony az utazási csomagok definíciójáról kérdezett, Erről hosszasan vitatkoztunk, a 24 órát is elfogadtuk, és az, hogy az igények szerinti utazással kapcsolatos megfontolásokat figyelembe vegyük. Itt negatív kizárásról van szó, hogyha a fogyasztók reklámozni akarnak, akkor valahogy definiálni kell, hogy mi továbbítható, hol klikkelhetnek. És ez nem jelent egy elkötelezettséget a részükről. Tehát még egyszer csak az úti célt és az időpontot kell továbbítani, és a személyes adatokat nem. Ha viszont ez így van, akkor nem esik az irányelv hatája alá. ha mondjuk Majorkára foglal valaki, vagy rákeres július 1 és 7-e között, akkor, és ezt valaki látja, akkor azt nem tudja megállapítani, hogy ezt X vagy Y kereste. Tehát még egyszer a személyes adatokat nem lehet továbbítani, ez abszolút feltétel. Fordítva is igaz, az összekapcsolt vagy igény szerint kialakított utazásokra vonatkozik ez, de az utazási csomagnál sokkal szélesebb körűen kell ezt értelmezni, mert ott XY névvel kér ajánlatot. A kártérítés, az azonnali kártérítést illetően itt több lehetőség merült fel. Az azonnali vagy késedelem nélküli kártérítés arra vonatkozik, hogy az összeget mindenféle haladék nélkül visszafizetik. És ez minden szervezete vonatkozik. És ez tartalmazza a kialakított kompromisszum. És valóban, ami a következő lépéseket illeti, ahogy az elnök is elmondta, holnap szavazunk a szakbizottságban, majd a márciusi plenárison kerül sor a szavazásra, a végszavazásra. És a bizottságnak alapvetően nincs lehetősége, hogy, illetve a tanácsnak, hogy ezt az jelenlegi elnökség alatt lezárja, hiszen csak áprilisig dolgozunk, tehát már nem lesz lehetőség a háromoldalú megbeszélésre. Éppen ezért a parlament csak első olvasatban fogadja el ezt a jelentést, és aztán a szabályaink szerint az új parlamentnek kell innen folytatni a munkát. Ehhez képest Németországban nincs meg ez a folytonosság, tehát független attól, hogy hol áll egy adott ügy, az új parlament gyakorlatilag előről kezdi a munkát, szerencsére itt nálunk ez nem így van. A módosító indítványok a két szakbizottság részéről, a Juri és a Trand részéről, ezeket igyekeztünk minél nagyobb mértékben figyelembe venni, ezek a szavazólistán is szerepelnek, ezek általában nem ellentmondó, hanem kiegészítő jellegű módosítók és a bizottság gal még szót válhatunk, válthatunk itt bizonyos definíciókról, az igény szerinti utazások definíciójáról például, és ami a tartós médiumot illeti, erről is vitatkoztunk, nyilván egy e-mail mindenféleképpen annak tekinthető, Az internet világában az e-mail a leggyorsabb kommunikációs eszköz, írásos eszköz, és ha ezt az üzenetet kinyomtatja valaki, akkor a megfelelő információval rendelkezik. A felelősségi kérdésről már szóltam. Én azt hiszem, hogy nagyon jó kompromisszumot értünk el, hogy utazási csomagok esetén a szervező, a felelős, a másik esetben pedig az adott szolgáltató, akinek fizetnek, és neki kell biztosítania a kártérítést vagy a visszafizetést. És gyakorlatilag a fogyasztóra bízza a választás lehetőségét, ez erőteljesebb fogyasztóvédelmet biztosít. Tehát köszönöm szépen a lehetőséget, és akkor remélem, hogy a mostani vitát követően holnap meg tudjuk szavazni a jelentést. Köszönöm. Uh, well, thank you very much indeed, uh, Mr. Meyer, for... Uh, köszönöm szépen, Meyer. Köszönöm szépen, hogy magára vállalt ezt a nagyon fontos és nagyon eh, részletekbe menő munkát. A görög elnökség, illetve a tanács még eh, nincsen készen arra, hogy erről vitát folytassunk, úgyhogy a mi jelentésünk valamilyen értelemben amelyet egyébként remélhetőleg elfogad eh, a plenáris ülés kellő többséggel, ahhoz járulhat hozzá, hogy a tanács eh, komolyan vegye ezt az ügyet. Az olasz elnökségnek vannak ilyen ambíciói, vagyis hogy közös álláspontot alakítson ki az ügyben, és remélhetőleg építhetünk majd a munkájukra. Úgy gondolom, hogy jelentősen javítottuk az eredeti javaslatot. Nagyon várom a holnapi szavazást, kíváncsi vagyok, mi lesz az eredménye, és remélem, hogy nem sokára lesz lehetőségünk arra, hogy márciusban vitát folytassunk erről. Sok fogyasztó számára, illetve az összes érintett vállalkozás számára nagyon fontos ez a téma remélhetőleg valós hozzájárulással érhetünk ennek a területnek a szabályozásához. És az utolsó témára térhetünk a ma délutáni utolsó témánkra, amely szintén egy vélemény az ECOM bizottság számára, amelynek a témája a kártya alapú fizetési műveletek bankközi díjai. Ez egy bizottsági javaslat. Bilan úr a jelentéstevőnk, itt is van. Borisov úr, nem tudom, hogy itt van-e, de az EPP részéről van itt valaki, Mayer úr. Ön fog Borisov úr nevében beszélni. Alelnököm, Vernyó asszony itt van a szocialisták részéről, Smith úr a saját nevében beszél, ő most ennek a javaslatnak az árnyék jelentéstevője, de Jongis úr is ezen a jelentésen dolgozott, illetve ezen a javaslaton. Vézenbek asszonyt üdvözlöm, ön fog szólni a bizottság részéről, így van, üdvözlöm. Tehát minden további nélkül szeretném átadni illetve úrnak a szót. Mutassa be kérem a kompromisszumos módosítóját, erről is szavazni fogunk holnap. Emlékeztetnék mindenkit, hogy a holnapi szavazási lista sorrendjét megváltoztattuk. Először a Bélen jelentésről, utána a Máján jelentésről fogunk szavazni. A jelenlegi napirend tervezetünkben ez fordítva szerepel. Okay. Yeah. Okay. Right. Okay, sorry, we're just making sure that Mrs. Venya was there for that. Okay. Um... Egy kis belső egyeztetés után Bélen úrnak meg is adom a szót. Kérem, hogy mutassa be a kompromisszumos módosító javaslatot. Cieni pracujących. A jelen, az árnyékjelentés tevő külése a múlt héten volt, a Strasburgi plenáris ideje alatt. A valamennyi politikai frakció képviselője jelen volt, és azt mondhatom, hogy nagyon fontos volt ez a megbeszélésünk, és nagyon fontos döntéseket hoztunk, és számos kompromisszum is létrejött, aminek nagyon örülök. Következésképpen megállapodás született a frakciók között, javítottuk a definíciókat, hogy mit értünk hitelkártya, illetve bankkártya és fizetőkártya tranzakció alatt. A frakciókkal együtt eldöntöttük, hogy hangsúlyozni kívánjuk a minimális harmonizáció fogalmát, illetve koncepcióját. Ez azt jelenti, hogy az adott cikkbe egy hivatkozással fogunk élni a 14-es preambulum bekezdésre, ami lehetővé teszi, hogy a tagállamok a ö, alacsonyabb szintű együttműködést alkalmazzanak, mint amit a rendelet előír. Ugyanakkor abban is megállapodtunk, hogy lerövidítjük az ismételt, vagy a felülvizsgálatot négy évről két évre, mert ez az ágazat rendkívül dinamikus, és nagyon nehéz lenne bizonyos következményeket nagyon hosszú idő után értékelni. Tehát azt szeretnénk, hogy két évvel azt követően, hogy hatályba lép ez a rendelet, azaz négy évvel a mai naptól számítva ismételten megvizsgáljuk, hogy milyen hatással voltak ezek az intézkedések a piacra. Azt szeretnénk, hogy a bizottság foglalkozzon és tanulmányozza ezt a piacot, adott esetben vizsgálja meg, hogy milyen korlátozások léphetnek fel, jelenleg különböző implicit bizottságok vannak ezekben egyes rendszerekben, ami pedig a kettes, négyes cikkeket illeti, ezek az elszámolási bizottságok és a határidőkkel kapcsolatban pedig úgy döntöttünk, hogy megtartjuk azokat a küszöböket, amelyeket a bizottság javasolt. Voltak véleményi különbségek, de a legtöbb politikai frakció végül is megállapodott abban, hogy megtartjuk az eredeti bizottsági javaslatot, ami pedig az átmeneti időszakokat illeti, azt szeretnénk, hogyha harmonizálnánk a helyzetet a nemzeti tranzakciók és a határon átnyúló tranzakciókra vonatkozóan. Tanulmányoztuk annak a lehetőségét is, hogy bevezetésre kerüljön egy fix ráta, az úgynevezett mikrofizetésekre. Egy bizonyos megoldást kellene találnunk a mikrofizetésekre, hogy a különböző feldolgozási költségeket kezelhetővé tegyük. Ugyanakkor másfelől attól tartok, hogy nincs kellő idő arra, hogy felmérjük reálisan, hogy az ilyen rendelkezéseknek milyen következményei lehetnek. De Jong úr javasolta ezt a fix százalékot, de úgy gondolom, hogy valamennyi politikai frakció nincsen mellett. Tehát el kell még gondolkodnunk ezzel a, ezen a javaslattal kapcsolatban, és meg kell néznünk, hogy nem éppen az ellenkezőjét fogjuk elérni, mint amit szeretnénk. Mert ez adott esetben eltántoríthatja a fogyasztókat attól, hogy a kártyát használják, ami ellentétes lenne a szándékainkkal, mert mi azt szeretnénk, hogy a fizetőkártyát minél gyakrabban használják ö, szemben a készpénzfizetéssel. Másodszorban mindez hogyan fog megjelenni a határon átnyúló fizetésekben. Hogyha mondjuk a lengyel kártyámat <coughs> Belgiumban alkalmazom, akkor milyen százalékot fognak rá alkalmazni. Azt is pontosan meg kell határozni, hogy mit értünk mikrofizetés, tehát kisösszegű fizetés alatt. Svédországban például más a definíciója ennek, mint Bulgáriában. Úgy gondolom, hogy ez a probléma kellően bonyolult ahhoz, hogy az illetékes bizottság, tehát az ECON bizottság foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Tehát bevehetném a kompromisszumokba ezt is, de nyitott vagyok a tekintetben is, hogy figyelembe vegyem a kollégáknak az észrevételeit ezzel a témával kapcsolatban. Részemről ez ennyi, és szeret, remélem, hogy el fogjuk fogadni ezt a véleményt. Köszönetet szeretnék mondani az összes kollégának, árnyék jelentéstevőnek és mindenki másnak, aki részt vett ebben a munkában, és a titkárság munka és elnökség munkatársainak is köszönöm a közreműködésüket. Elnök, rendben, köszönöm szépen. És akkor most a politikai frakciókról kérném a véleményeket, hogy mit, hogyan vélekednek Májer úr elsőként. Ja, <clears throat> köszönöm. Köszönöm. ugyanaz a szerepem, mint Schmidt úrnak. Borisov kollégával maximálisan egyetértek természetesen, kedves kollégák, szeretném megköszönni Billand és minden kollégának az együttműködését. Szerintem jó kompromisszumokat sikerült kialakítani. A néppárti árnyék előadóként támogatom az egyes és a kettes kompromisszumot, a fizetők és hitelkártyákkal történő tranzakciók definíciókra vonatkozóan, illetve a hármast, ami a fizetési kártyákat definiálja. Egyetértek, hogy a definíciót pontosítani kell. A négyes kompromisszumot is támogatom miszerint a hatályba lépést követő két év múlva a bizottság egy megvalósítási jelentést kell, hogy letegyen az asztalra, és bemutatva a rendelet eredményeit, ami a bankközi díjak maximalizását illeti ez az ötös kompromisszum, ez volt a legvitatottabb kérdés. Mi a debitkártyáknál a 0,2 százalékot, hitelkártyáknál a 0,3 százalékot támogatjuk, és egy év múlva az összes határokon átnyúló, illetve nemzeti kártyás fizetések esetében alkalmazható lenne, és nem lenne félrevezető az érintett felek számára. De Jong úr javasolta a mikrofizetések szabályzását, miszerint a tagállamok egy minimális díjat állapíthatnak meg az ilyen tranzakciók esetében bármilyen debit vagy hitelkártyával fizessenek is. Az Honor All Cards, tehát az összes kártya alkalmazására vonatkozó szabályt is támogatjuk, ez a bizottság javaslata volt, tehát a kereskedők ugyanolyan bankközi díjakkal járó kártyákat kötelesek elfogadni, de másokat nem, és egy maximum értéket kell meghatározni, amikor is már ennek a szabály, ez a szabály értelmét veszi. Ezen kívül a fogyasztók nem lehetnek biztosak abban, hogy a kártyájukat elfogadják-e vagy sem, és ezzel gyakorlatilag vonakodnak kártyával fizetni, és ez nem lehet a célja a rendeletnek. Éppen ezért arra kérem a kollégákat, hogy az én módosítomat, a 80. módosítomat szavazzák meg eh, ezen szabály eh, kapcsán, és köszönöm a figyelmüket. Uh, that's also from my. <laughs> Ennyit a kollégám nevében. Köszönöm szépen, hogy ilyen világosan beszámolt Borisov úr véleményéről. Venia asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Én úgy gondolom, hogy nem volt igazán sok problémánk ezzel a véleménnyel kapcsolatban, úgy összességében. Szeretnék összetett mondani Bilán úrnak a jelentés készítőnek, aki nagyon konstruktív megközelítést alkalmazott, és olyan kompromisszumokat javasolt, amelyeket valamennyi frakció kedvezően fogadott. Külön örülök a különböző módosítóknak, amik a definíciók tisztázására törekednek, és a szöveg struktúráját is egyszerűsítik, és egy kicsit több időt is hagynak a tagállamoknak, hogy ezt alkalmazzák. Annak is örülök, hogy a bizottság felkérést kapott arra, hogy tanulmányozza a különböző ö, rendszereket, amikor egyes esetekben elő ö, fordul, hogy különböző rejtett jutalékok vannak, és egyes esetekben ezek fontos összegeket tesznek ki. A mi frakciónk is javaslatokat tett, és reméljük, hogy ezzel hozadott értéket adunk a szöveghez, és ezek nem csak a bankok közi pénzmozgásokra vonatkoznak, hanem tényleges hatások lesz a kereskedőkre és a fogyasztók számára is. Ezért kérem, hogy a 60, 79-es módosítót is vegyék figyelembe, és hát támogassák, illetve a 74-es, de 75-öst és 87-eset, amelyek javítják a fogyasztók tájékoztatását a tekintetben, hogy milyen költségekkel járnak a különböző kártyák, amelyeket a bankok javasolnak, illetve a kereskedők elfogadnak. Összességében úgy gondolom, hogy a megállapodás pozitív jellegű, még akkor is, hogyha személy szerint én jobban örültem volna, hogyha több rugalmasságot kaphattak a tagállamok a nemzeti fizetések esetében a debitkártyáknál, ami talán jobban figyelembe venni az egyes tagállamok piacának a helyzetét, és nem feltétlenül kell, hogy ennek kihatása legyen a határon átnyúli kereskedelemre. De azt hiszem, hogy jó munkát végeztünk, és gratulálok nem csak a jelentéstevőnek, hanem az összes árnyék jelentéstevőnek is, akikkel igazán európai szem, szellemben dolgoztunk, ami jó lenne, hogyha más bizottságokban is jelen lenne. Elnök, köszönöm szépen! és Smith úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönetet szeretnék mondani Bilán úrnak és a jelentéstevőnek. Nagyon jó munkát végzett, és támogatom a kompromisszumokat, mindegyiket. Azzal kell kezdenem, hogy lehet, hogy nagyon könnyű jogszabálynak tűnik ez, de számomra egyáltalán nem az kezdetektől elleneztem. Nem olyan könnyű manapság liberális, liberálisnak lenni, de uh, úgy gondolom, hogy valamit most tennünk kell, és sok ajánlás érkezett már a parlamenttől korábban is, de én ezeket sem szavaztam meg, ezt eh, bevallom most. Úgy gondolom, hogy a vállalkozásoknak követniük kell bizonyos eh, szabályokat, továbbra is így gondolom. Tudják, a liberálisok egy kicsit mindig naívak is, definíció szerint, de most eh, emellett vagyok. For this, but I, I can live with that. Uh, Ezért sokszor uh, kritizáltak, de valamit mégiscsak uh, tenni kell, ugye? A 114-es mindig a jogalap, az ilyen pénzügyekben ez szokott lenni. Ebben az esetben elfogadhatónak is tartom. Ha valamiféle egységes piacot akarunk, olyat, ami működik, valamit tennünk kell ezzel kapcsolatosan még a, az amerikaiak is tettek valamit ezzel kapcsolatosan. Én tehát így érvelnék, olyan, mintha azt mondanám, hogy drukkolok, hogy jó legyen az eredmény. Ami a mikrofizetéseket illeti, ezt a kérdést is felvetette Bilán úr, azt mondja, hogy túl késő. Én remélem, hogy még nincs késő, ez nagyon fontos, és az üléseinken Strasbourgban beszéltünk is erről. De Jongis úr is nagyon érdekes érveket hozott fel. Hazámban ez a fajta fizetési mód egyre inkább elterjed. Nem az a célunk, hogy ezt megállítsuk. Én úgy gondolom, hogy jó, ha mindenkinél van egy kis készpénz, de hát ez a valóság, és egyre többen állnak át a mikrofizetés oldalára, akárhogyha csak egy táblacsokit akarnak is venni. Minden esetre Bilán úr egyetértek a többi kompromisszummal, és remélem, hogy valóban konszenzusra tudunk jutni. De Jong úr kezdeményezéseivel kapcsolatosan köszönöm szépen. Köszönöm hogy ilyen világosan felvázolt az álláspontját, és hogy ilyen pragmatikus eh, megközelítésben eh, vizsgálja ezt az ügyet. Jung úr, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék nagy köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Strasbourgban nagyon érdekes megbeszéléseket folytattunk, és végül is az összes kompromisszummal kapcsolatosan sikerült megállapodásra jutnunk a frakcióm támogatja ezeket a javaslatokat. Felvetettem egy kérdést, amit egyébként a, az elnyékjelentéstevők találkozóján is megemlítettem dilemmaként. Schmidt kolléga is elmondta, hogy nagyon nehéz szabályozni ezt a területet, nagyon sok érdek ütközik itt, és az egyik ütköző érdek, amiről beszélni szerettem volna, a fogyasztók hosszú távú érdeke, mármint hogy meglegyen a lehetőségük arra, hogy vagy egy amerikai cég által kibocsátott kártyát használjanak, megemlíthetem ezek a Visa és a Mastercard, nincs olyan sok, lehet őket nevesíteni, de kell, hogy európai kártyára is lehetőségük legyen. Kisebb cégek ezek természetesen, nem minden országban van erre lehetőség. Hollandiában például a Maestro felvásárolta, pontosabban a Maestro-t felvásárolta a Mastercard. A fogyasztónak tehát nincs túl nagy választása, különösen a kisebb kifizetések, a mikrofizetések esetén ezekre a rendszerekre kell támaszkodnunk. Úgyhogy ezek az adottságok, és ez alapján úgy gondoltam, hogy figyelmet kell fordítani erre a problémára, egy módosítót is benyújtottam, meghatározva azt az értéket, azt a mennyiséget, díjat, amit mikrofizetésenként fel lehetne számítani. Tudom, hogy ez a kereskedő körében nem túl népszerű elképzelés, ezzel kapcsolatosan is nagyon érdekes volt az árnyék jelentéstevők eh, vitája. Azt mondtuk, hogy hagyjuk ezt a tagállamokra, de hagyjuk meg ezt a lehetőséget eh, annak érdekében, hogy a kisebb kártyatársaságok is túléljék a versenyt. Hosszú távon a vásárlók érdeke az is, hogy legyen választási lehetőségük, és a kereskedők eh, érdeke, hogy többféle kártya közül választhassanak, és legyen döntési lehetőségük, hogy melyet fogadnak el, és melyeket nem a jelenlegi formájában minden esetre két frakció is támogatja ezt. Az ECON számára világosak, hogy mik a problémák. Minden esetre el tudjuk fogadni ezt a javaslatot. Köszönöm. Remek. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon konstruktív elképzeléseket, javaslatokat hallottunk. Kíván -e még valaki szólni a vitával kapcsolatosan? Teller asszony? Igen, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is, és az árnyék jelentéstevőknek is a munkájukat. Úgy gondolom, hogy örülhetek, mivel benyújtottam több módosítót is, hogy a jelentéstevő támogatja azt, hogy alacsonyabbak legyenek a határértékek. Örülök tehát, hogy támogatja a módosítómat, és azt is, hogy sok módosítómat elfogadták. Ez nagyon biztató. Nagyon komplex kérdés ez sokak számára olyan terület, amikor elkezdünk beszélni ezekről a témákról, sokan azt gondolják, hogy nincs is közük hozzá, de aztán rájönnek, hogy ez a mindennapi életükhöz kapcsolódik. Hosszú ideje napi renden van ez a kérdés. Egy kérdésem van csak. Az ikon bizottság, az ekon bizottság a vezető bizottság ezen a területen, vagy felelős bizottság. A kérdésem, hogy a mi bizottságunk hogyan kapcsolódik be ebbe a munkába. Ebben a szakbizottságban is sok munkát végzünk, és ez a munka elvész, amikor más bizottság felelős az adott dosszióért. Minden esetre köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy figyelembe vette az észrevételeinket. Úgy érzem, ez nagyon megalapozott érvelés, és az is fontos, hogy Bilán úr az Ekon bizottságban előmozdítsa a mi módosítóinknak az ügyét. Majd kiderül ez, hogyan történik. Mindenesetre köszönöm szépen az elhangzott vitát. Nagyon fontos ez a javaslat, fontos, hogy tovább vigyük. A bizottság Weisenberg asszony az első ülésünkön emlékeztetett minket arra, hogy hosszú ideje nyitva van már ez a kérdés, és itt az ideje, hogy lépjünk. Kicsit olyan ez, mint a mobiltelefonos roaming díjak ügye. Hasonló helyzetben voltunk. Schmidt úrhoz hasonlóan sok liberálisan gondolkodó ellenezte a felső határérték bevezetését, de én örülök annak, hogy ez a beavatkozás megtörtént, és a piacon ez kedvező változásokat okozott, úgyhogy eh, a jövőre nézve ez is egy nagyon fontos javaslat. Most Vézenberg asszonynak eh, megadom a szót. Kíváncsi vagyok, hogyan gondolkodik a kompromisszumokról, és azután pedig Bélen úr foglalhatja össze az elhangzottakat. Köszönöm szépen, és köszönöm a konstruktív találkozókat is és megbeszéléseket röviden tudok szólni, összességében üdvözöljük a módosítókat. Talán két kérdéssel kapcsolatosan szólnék, illetve Schmidt úr általános észrevételével kapcsolatosan. Az első az átmeneti időszak. Több felvetésre ez választathat, különösen azzal kapcsolatosan, hogy nehézségekre lehet számítani a határokon átnyúló elfogadás tekintetében. Tehát van erre lehetséges megoldás. A bizottság részéről mindig úgy gondoljuk, hogyha egyszerű lesz az átállás, akkor ez ne tartson túl sokáig, és a hat hónapos határidő azért megfelelő, mert akkor két hónapot tudunk adni az határon átnyúló kártyelfogadásra, és hát ez egy hónap pedig túl hosszú a versenyhelyzetet is figyelembe véve. Mindenesetre ez egy kompromisszum és megoldás lenne, ami pedig a nyitott kérdést illeti a mikro, kér, mikrofizetésekkel kapcsolatosan, itt is értem, hogy milyen érveket eh, próbál felsorakoztatni Bilán úr a mikrofizetések eh, meghatározása tekintetében. Az ECOM-ban eh, van egy javaslat, vagy volt egy javaslat, ami isletet adhat nekünk, volna egy százalékos díjmérték, illetve egy fix díjmérték, és mindig az alacsonyabbat kell a kettő közül alkalmazni. Persze ehhez meg kell határozni, hogy mi a mikrofizetés. Tehát volna egy minimális mérték, jelenleg nem túl alacsony ez, ha figyelembe vesszük, hogy olyan fizetésről van szó, ami akár 35 euró is lehet, tehát egy nagyon alacsony összegű kifizetésekről beszélünk, és a 35 eurónak megfelelő kifizetéshez tartozó díjat kellene mindig minimumként felszámítani. Ez túlságosan magas lehetne, akár a bankok érdekeit is érthetné ez, hiszen kis összegek esetében a kereskedők megkövetelhetik a készpénzes fizetést, ez a bankok számára nem előnyös. Ezeket a megfontolásokat szerettem volna az önök figyelmébe ajánlani, hiszen ez a téma még mindig nyitva van. Aztán volt a minimum összeggel kapcsolatosan egy másik érvet is, hogy nem kellene maximálni is a díj mértékét ugyanakkor. Ez méltányos érvnek tűnik. Spanyolországban például 1000 euró felett közötti fizetéseket másként kezelik. Minden esetre ezt önökre bízom ennek az eldöntését. Schmidt úr, egyetértünk önnel itt a versenyfőigazgatóságon. A bizottság sem szereti szabályozni az árakat, de 20 évnyi versenyszabályozási végrehajtás után, végrehajtói munka után úgy gondoltuk, hogy az árszabályozásra is szükség van. Eddig próbáltuk ezt ráhagyni az iparágakra, de úgy tűnt, hogy ez nem működik, nem hozta meg a várt eredményeket, még hogyha a verseny bírósági vagy versenyjogi ügyekben bizonyos bírósági ítéletek is történtek. Nagyon ambiciózusak ezek a tervek a mi részünkről. Véleményünk szerint jobb, hogyha figyeljük a piaci fejleményeket, és a jelenlegi jogszabályok azokat a szabályokat határozzák meg, amelyek az új piacra lépők számára teszik lehetővé a piacra jutást. Tehát ha csökken az ár szabályozás szükségessége, akkor ennek megfelelő lépéseket is tehetünk majd. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen biztatóan méltatta bizottságunk munkáját. Bilán úr kíván-e válaszolni? E, Tisztelt elnök úr, szeretnék köszöntet mondani valamennyi hozzászólónak, aki részt vett ebben a vitában. Végezetül ez a kérdés, ami még itt lóg a levegőben, ez De Jong úrnak a javaslata, módosítója. Ahogy az Európai Bizottság képviselője is pontosította, ennek a módosítónak bizonyos következményei vannak, és nem egyértelmű, hogy milyen hatása lesz ennek, illetve ezek nem feltétlenül felelnek meg a céljainknak. Lehet, hogy nehéz lenne ezt ma este vagy holnap délelőtt el ö, ö, befejezni és lezárni e-mailen keresztül, de megpróbálhatjuk. Olyan információt kaptam, ami szerint a szociáldemokraták nem támogatják ezt a javaslatot. Ugyanakkor ma délután még van egy kis időnk, és talán találhatunk egy csoda megoldást. Ezen túl az összes módosító indítvány, ahogy látom, támogatást nyert valamennyi, vagy a legtöbb politikai frakció részéről. Ennek nagyon örülök, és várom a holnapi szavazást, elnök. Köszönöm szépen, ahogy mondtuk, holnap lesz akkor a szavazás, és ahogy már korábban mondtam, meg fogjuk változtatni a sorrendet, tehát azt hiszem, hogy akkor az ön javaslatát várjuk, előbbre vesszük, a trialógus után, és 10 órakra befejezzük, és akkor azt várom, hogy valamennyien ott legyenek, és természetesen az ECON pedig február 20-án, tehát jövő héten fog ezzel foglalkozni. És biztos vagyok benne, hogy Bilán úr majd az ekonos kollégákkal ö, együttműködik, hogy ez átmenjen és megfelelően plenárisra kerüljön, és hogyha ezzel majd később még foglalkozunk. Köszönöm szépen akkor mindenkinek a délutáni részvételét. Holnap reggel kilenckor találkozunk pontosan, és akkor lesz egy tájékoztató bizottság új javaslatáról, a vámvizsgálatok megsértése és vámjogi szankciókról. Így, eh, tehát ez lesz kilenckor ez megy 10 óráig, majd pedig szavazunk a ma megvitatott dolgokról, az utazási csomagról, a számlázásról és egyéb fontos kérdésekről. Úgyhogy holnap akkor várom Önöket, találkozunk, köszönöm, hogy itt voltak, és mindenkinek nagyon kellemes estét kívánok!